Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo... Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy megkezdhessem a, megkezdhessük a mai ülésünket. Egy együttes ülést fogunk lefolytatni a Kulturális Szakbizottsággal, és szeretném üdvözölni Szilvia Kosztát, a Kulturális Szakbizottság elnökét, illetve a Kulturális Szakbizottság többi képviselőjét is, akik csatlakoztak hozzánk. Ma a kulturális diplomáciáról fogunk egyeztetni. Az Európai Bizottság munkájához nyújtott hozzájárulásunk része ez. Két szakértőt szeretnék itt üdvözölni, Szána Ustátit, a More Europe külső kulturális kapcsolatok intézet igazgatóját, és Gottfried Wagner, az Európai Bizottság tanácsadóját, aki az európai, az EKSZ-nek is dolgozik, és sok szeretettel köszöntöm őket. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet kulturális diplomáciát folytatni, és hogyan lehet a kulturális értékeinket átadni konfliktusok esetén is, az előző mandátumban kezdték meg ezt a témát vitatni a kollégák. Mielőtt megadom a szót a szakértőknek, először Szilvia Kosztának, a Kulturális Szakbizottság elnökének adnám meg a szót, és azt kérném tőle, hogy vezesse be a témát, számoljon be azokról a különböző intézkedésekről, amelyeket a szakbizottság és az Európai Bizottság fogadott el, és mindezt a külkapcsolatok esetében a kultúrá szerepével kapcsolatban el szeretne mondani. Olaszul fogok beszélni, mondja Kosta asszony, ezzel is szeretném a kulturális sokszínűséget támogatni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Plankovics alelnök úrnak és Brok elnök úrnak ezt az érdekes kezdeményezést amelyet közösen dolgoztunk ki. Egy ideje már volt egy véleménycsere, amelyet folytattunk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a parlament a az európai külkapcsolatokon keresztül a kulturális párbeszédet, az alapértékek, a civil társadalom témáját központi témaként kezeli. A kultúra területén és a kulturális véleménycsere területén nagyon fontos a párbeszéd, e, különösen ebben a nehéz időpontban, Európában, földközi térségben és globális szinten. Majd nagyon fontos kihívás előtt állunk, nem csak mint európaiak. A fundamentalizmus és a szélsőségesség, a vallási, kulturális szélsőségesség egy, egy fegyver a demokrácia ellen, a demokrácia és a szabadság ellen borzasztó terrortámadások történtek. A kulturális párbeszéd fontos feladat, a kulturális diplomácia nagyon fontos feladat. Ezt a külpolitikánkban nem szabad szem előtt téveszteni. A kultúra dimenzióját erősíteni kell. Egy másik aspektusra is szeretnék utalni. Nemrégiben láttuk ezt a Strasbourgban a plenáris ülésen. Ez rendkívül fontos, hogy és az Európai Parlamentben egyhangú szavazással döntöttünk erről. A, a támadás, az a támadás, ezek a terrortámadások, amelyek nem csak európai kontinensen, hanem a földközi tenger túlpartján lévő országokban is megtörténtek, ezek az identitást, a kulturális, a vallási identitást támadják, és fegyverként használják ezeket a terrortámadásokat. A demokrácia ledöntéséért küzdenek ezek, és a demokratikus értékek elfolytásáért. Az emberi jogokról szóló jelentés szavazása egy fontos téma. Ebben a jelentésben szerepelt egy olyan pont, mely szerint emberiség elleni büntetnek tekintjük ezeket a terrortámadásokat. Még precíz, pontos módosításokat fogunk megfogalmazni ezzel kapcsolatban. A Kulturális Szakbizottság emlékeztete, emlékeztet arra, hogy 2011-ben elfogadtunk egy jelentést az Európai Unió kulturális kapcsolataival kapcsolatban, a kulturális diplomáciával kapcsolatban, és ott azt javasoljuk, hogy az LKS egyértelműben foglalkozzon, nagyobb hangsúlyt helyezzen erre a kérdésre. Federica Mogherini-től, és ezt kértük, szorosabb együttműködésre van szükség az európai kultúra és más országok között. Ami a kulturális indikátorokat illeti szociális párbeszéd, új filozófia, új partnerség a e, földközi tengerítésekben és a keleti országokkal. Nagyon fontos, hogy ez a dimenzió látható legyen. Szeretnénk e, folytatni a munkát. Annak érdekében, annak érdekében, hogy a kulturális örökség e, gett védjük és óvjuk mindenütt, ahol ez megtalálható. Aztán van még egy fontos téma, a kulturális ipart és az audiovizuális ipart is támogatnunk kell. A mozit, az európai mozit, a kulturális kortárs komponenst, új csere lehetőségekre van szükség, együttműködési lehetőségekre van szükség más országokkal, kulturális intézményekkel, kulturális központokkal, hogy erősítsük a kompetenciáinkat. Nagyon sok minden változott, digitális világban élünk most már, a kultúra teremtők és a művészek mobilitását támogatjuk, és erősíteni szeretnénk az együttműködést. Emellett mi itt a parlament a kulturális javak visszaszolgáltatásáról is beszéltünk. Ez egy nagyon fontos téma, amely időről időre újra felmerül a kulturális kisebbségek eh, számára és a kulturális azonosság megőrzése számára ez eh, rendkívül fontos. Itt közösen kell előrelépnünk ezen törvényhozási ciklusban, ebben a témában is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy eh, Schulz elnök kezdeményezése nagyon fontos, a vallások közötti párbeszéd témájában. Ezt a kezdeményezést mi is támogatjuk, erre mindenképpen szükség van. A tudás és az ismeretek fontos szerepet játszanak a párbeszédben. Azt gondoljuk, hogy megkezdhetjük most az együttműködést ezen a területen, és konkrét lépéseket tehetünk. A Kulturális Szakbizottság egy előkészítő programot támogatott, nyolc intézmény, kulturális központ részt vett ebben, az EU Unic eh, hálózattal is együttműködünk, szomszédos országgal, stratégiai hálózattal, Ezt nem tudtuk még lezárni, mert új törvényezési ciklus kezdődött. Nagyon örülök, hogy az AFET ezt a, támog, ezt a kezdeményezést támogatja. Aztán egyértelműbb és ellenállóbb alapot kell létrehozni a stratégiai szinten. Most a bevezetőm után megadnám a szót a szakértőinknek, és szakértőink nem csak eredményekről számolnak be, hanem ajánlásokat is tesznek. Hogyha megengedi elnök úr, Szána Ustatinak adnám meg a szót, aki a More Europe külső kulturális kapcsolatok intézmény vezetője, intézet vezetője, és aztán Gottfried Wagnernek pedig a aki tanácsadó, a Több Európa kezdeményezés tanácsadója. Először Usteti asszony, és aztán Wagner úr kap szót. Tíz percünk van. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Dear... Köszönöm szépen, kedves elnök úr, alelnök úr, tisztelt képviselők. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma annak a konszorciumnak a nevében, amely a külkapcsolatok kulturális munkáját készíti elő, és a, a More Europe nevében is a konszorcium része ez, és nagyon aktív a kulturális kapcsolatokban 2011 óta, az elindítás óta. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a közös megbizottsági ülésen foglalkozhatunk az európai kulturális diplomáciával, kulturális kapcsolatokkal és az előkészítő akció nyomon követésével, amelyet az Európai Parlament készített elő, a Kulturális Szakbizottság, az AFET és más ma itt lévő európai intézmények is. A kulturális diplomácia és a, a külső kulturális kapcsolatok nagyon fontosak az Európai Unió számára, bár még nem képezik egy stratégiai keret részét és nincs megfelelő politikai mozgattatása sem. Mégis fontosak a tagállamok számára az európai kulturális széne, a művészek, a kulturális fenntartók, a civil társadalom, számára Európában és harmadik országokban, a szomszédságban vagy a stratégiai partnerországokban egyaránt. Nagy örömmel mondunk el néhány két, ö, olyan kutatási eredményt, amely az elmúlt két év konzultációja és kutatása alapján jött létre, de szeretném elmondani a hátteret, a szakpolitikai kontextust, amelyben ezeket az előkészítő lépéseket megtettük. Ahogy Sziliek már, asszony már említette, a Scháke jelentés és az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió külügyi kapcsolatainak kulturális dimenzióiról a Kulturális Szakbizottság kezdeményezésére indult el. Néhány fontos eleme is volt ennek mind megelőzően, mind pedig az EP állásfoglalásának nyomon követéseként. Megpróbáltunk majd teljes képet adni az általános szakpolitikai keretekről. Nézzük a szerződést, az Európai Unió szerződését és a 167-es cikk 3-as bekezdését, melynek értelmében az Európai Unió és tagállamai a nemzetközi kapcsolatokban a kulturális szempontokat erősítik. Másodszorban az Európai Unió entitásként egy olyan fontos egyezménynek a része, amely a 2005-ös UNESCO kulturális diverzitás egyezménye. Ennek értelmében köteles a, és elkötelezte magát a kulturális diverzitást a külkapcsolatainak lényeges elemévé tenni. A harmadik fontos keret, amit meg kell említeni, az Európai Kulturális Agenda és ennek harmadik pillére, amely a, a kultúra Európai Uniós külkapcsolatokban való erősítése. A tanács következtetéseit és a francia és a szlovén elnökségek idején idejéről, és az HK jelentés az Európai Parlament állásfoglalása, amelyet több politikai lépés is követett különböző intézményi szinten. Néhányat megemlítenék. 2011-14 között több EU-s elnökség szervezett megbeszélést vezető kulturális minisztériumi és külügyminisztériumi képviselők számára. Ezek egy új fórumot jelentettek a kultúra szerepe külkapcsolatokban témakörben, és integráltabb e, stratégiára épülő megközelítést eredményeztek. 2012-ben a, a, a DJI-ak a kultúra, mint külpolitika része e, tevékenységben Kínát is e, bevette az országok közé. Ennek alapján Bizonyítható, hogy szükség van arra, hogy közös munkát erősítsünk a kultúra terén a meglévő kétoldalú kereteken kívül is a tagállamok számára. Ennek tükrében 2013. májusában a tanács elvárásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy konkrét lépéseket kell tenni az EU-Kína kétoldalú kapcsolatokban, annak érdekében, hogy bizonyos megközelítéseket teszteljen azt megelőzően, hogy ezt más stratégiai partnerekre is kiterjeszteni. Több lépésre került sor azóta, például az EU-Kína kulturális és vonatkozó lehetőségek feltérképezése, a lehetőségek, kihívások, új ötletek az EU-Kína kulturális együttműködés terén részét képezték ennek. Másik fejlemény intézményi szinten az Európai Unió külügyi szolgálatában történt a kulturális ügyek vezető tanácsadójának kinevezése, illetve a kultúra külpolitikai eszközökbe való integrálása a partnerségi eszközbe, illetve a stabilitási és béke garantálását segítő eszközbe. 2014 végén az Európai Külügyi Szolgálat hasonló megbeszélést szervezett a kultúra konfliktus területeken. Ukrajna volt az eset tanulmány. A cél az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy mi, van, mi történhet akkor, ha a kultúrát is figyelembe veszük. Új gondolatok, ajánlások születtek a résztvevők közreműködésével, ezek közül többet már meg is valósítottak a stabilitási és béke erősegítésére irányuló eszközben. Az Európai Parlament megszavazta az előkészítő akciónak a költségvetését, amelyet az Európai Bizottság, a dji ek egy konszorciumon keresztül a Goethe Intézet vezetésével létrehozott konszorcium keretében már Brüsszelben meg is, brüsszeli központtal meg is valósította. A konzulens ügynökségek itt vannak. Brüsszelben van, Maastrichtban egy egy szakértői tár van a Dán, Dániában, a Dán Kulturális Intézetben és Stuttgartban, az IFA. Igen, szorosan vesznek részt a nemzetközi független szakértők is. Erősen támogatjuk a szakpolitikai intézkedéseket és a kultúra szerepét a az Európai Unió külügyi kapcsolataiban, és a jövő lépését igyekszünk e területen majd erősíteni. Mint elhangzott, 16 szomszédsági országot is érint keletről és délről, 10 stratégiai partnert és, és 10 Európai Unió stratégiai partnert hozzájárult jelentős mértékben ahhoz, hogy 26 egyes ország jelentés alapján feltérképezzük a lehetőségeket, és a záró jelentés pedig olyan ajánlásokat tartalmaz a prototípusok és mintaprojektek mellett, amelyek ez irányba hagynak. Az előkészítő lépések rámutattak arra, hogy az európai külkapcsolatokban jelentős helye van a kultúrának. Megerősítette, hogy nagyon sokan a világ minden pontján nagy érdeklődéssel vesznek részt Európával való kapcsolatokban a kultúra, kultúra kapcsán. Mielőtt a szót átadnám Gottfried Wagnernak, két egyéb ajánlást szeretnék még megemlíteni, ami véleményünk szerint rendkívül fontos. Egyrészt a kulturális kapcsolatoknak nem szabad arra korlátozódni, hogy bemutassuk másoknak az európai kultúrákat. Nem. Ehelyett Európa sokrétű sok irányú tapasztalatát kell, hogy megosszák a kapacitásépítés irányítás terén, az emberek közti kapcsolatok erősítésében, az együttműködés eh, terén. Másodszorban és végül pedig igenis szükség van arra, hogy egyensúlyt tartsunk a kormányzati felelősség és az autonóm művészeti gyakorlatok között. Úgyhogy itt eh, abba is hagynám, és megköszönöm a figyelmüket. Thank you also from my side. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a meghívást, hogy mindkét szakbizottsághoz szólhatok. Most értem vissza Tunéziából, és a, egy múzeumi látogatást tettem, és nem tudják elképzelni, hogy mekkora sokkért, amikor a után megtudtam, hogy megtámadták a múzeumot és a műkincseit. Úgyhogy ez kicsit kihatta a hozzájárulásomra ma, tehát én nem csak az előkészítő akció lépéseire térek ki, hanem egy lépéssel előbbre ugranék, és felvetnék néhány vitapontot. Először az előkészítő intézkedések. Most már van rá bizonyítékunk, hogy a kultúra a külpolitikának részét kell, hogy képezze. Nem csak egyszerűen beazonosító erővel bír. Másodszorban megdöbbentő, hogy mekkora kereslet a kultúrára az EU-n belülről és kívülről is. Nagyon sok tagállam felismerte, hogy a kulturális kapcsolatok fejlesztése mennyire fontos. A kolléganőm említette, hogy van egy egyetértés. Azt illetően, hogy a kulturális diplomácia egy új elképzelés, arról szól, hogy meghallgassuk a másikat, kölcsönös legyen, és tiszteljük a partnernek a kvalitásait. Ezen kívül ne felejtsük el, hogy jelenleg nagyon nagy a verseny, ez jó verseny, és nem jó verseny is néhány területen. Én is úgy gondolom, hogy Európán nagyon össze kell szednie magát. A legtöbben hangsúlyozták azt, hogy mire a tervet finalizáljuk, addigra mind a tagállamok, mind az EU kell, hogy nyerjenek vele, és ez egy újdonság. Most már nem csak arról szól, hogy egymás ellen, hanem kölcsönös világgazdagítás, a polgári társadalom erősítése, határon átnyúló kultúrás együttműködés a külkapcsolatokban. Ezen kívül a végrehajtásból milyen gazdasági előnyök adódnak. Az eszközöknek az egységesítése, a tagállamok most már lehetőségeket keresnek, hogy összefoghassanak, hogy spóroljanak, vagy éppen azért, hogy a hatásfokot növeljék. A jövőt illetően a kiegészítő jelleg a lényeg. Nagyon fontos, hogy a jövőre koncentráljunk politikaorientált lépésekre van szükség, ez az egyik fő üzenetem a két szakbizottsághoz. Új politikai irányvonalakat kell szabni. Ezen kívül konkrét intézkedéseket várnak az emberek. Nagyon jók az előkészítő lépések, most már konkrét intézkedéseket várnak. Nagyon sok mindent elértünk. Említek is néhányat. Nagyon sokan nem látnak erre rá. Például van egy európai szomszédsági kulturális kapcsolattartó pont Kievben. Erről sokan nem tudnak. Aztán Tunéziában létrehoznak egy programot, amit a delegáció futtatna. Aztán Azerbajdzsánnal van egy testvérkapcsolati együttműködésünk. Ez átmeneti fázisban levő ország, úgyhogy nagyon fontos. Aztán 2020 az európai tudományos diplomáciát illetően vannak lépések. Ez nagyon fontos terület, hogy a versenyképességünket fokozzuk ezen a területen. Aztán és örülök, hogy a DEFCO főigazgatóságon a fejlesztés egyre nagyobb szerepet kap. A kolléganőm említette a gyakorlati eszközöket. Az egyik a külügypolitikai, külpolitikai eszköz, béke és stabilitás. Ha jól tudom, 2016-tól már működik ez a rendszer. Aztán lesz egy megvalósíthatósági tanulmány arról, hogy Európán kívül hogyan lehetne filmfesztiválokat tartani. Aztán a fiatal vállalkozóknak a támogatása, és köszönöm a Kulturális Bizottságnak, hogy ezt támogatta. Aztán a Crossroad for Cultures program, ami ö, nemzeti kulturális intézmények együttműködését támogatja. Aztán a külügyi szolgálat és az oktatási főigazgatóság jobban együttműködnek. A politikák kialakítása. Összen lesz egy kulturális fórum. Egy teljes napot szentelünk annak, hogy a 800 résztvevő beszéljen arról, hogy milyen szerepet tölt be a kultúra külpolitikában, és reméljük, hogy Mogherini főbiztos is ott lesz. Hogy mi lesz az eredménye, azt nem tudom, néhány évvel ezelőtt a végén közleményt fogadtunk el. Talán ez egy megoldás, talán lesz egy állásfoglalás. De stratégiai keretekre lenne szükségünk, amit megbízhatok. Hol kell tennünk? Öt területet említenék, és nem mennék bele a részletekbe. Az első a konfliktus kezelésben a kultúra. Hogyan dolgozzuk fel a déli, kelet és harmadik országokkal kialakult konfliktusokban ezt a helyzetet. A második terület a kreativitás és kapacitásépítés. Igazgatás és képzés. A harmadik, és ez közel áll hozzám, szerintem nagy fába is kell vágni a fejszénket, ezért aztán iránt említeném. Például a nukleáris energiát illető kérdés. Nem kellene, hogy legyen egy európai laboratórium, mielőtt véleményt nyilvánítunk. Szerintem a fiatal irániak szeretnének együttműködni ez ügyben. Négyes, a polgári társadalom. A kultúra felbátorítja a polgárokat arra, hogy lépjenek, és az ötös a kultúra és a fejlesztések. Annak érdekében, hogy ezen az öt területen előre haladjunk, kell bizonyíték arra először, hogy ezt meg lehet tenni. Szerintem a kulturális intézmények csak a lehetőségeket várják, hogy együttműködhessenek, de bürokráciát nem akarnak, ami ezzel jár. Össze akarnak fogni, az erőforrásokat akarják összedobni, hogy együtt fejleszthessenek projekteket. Új megoldások kellenek arra, hogy a polgári társadalom és a kulturális intézmények hogyan működhetnének együtt egy adott országban. Másodszorban új erőforrások a felkutatása és kombinálása a PPP-k, a céges támogatások, az európai vállalkozások bevonása, mert ők tudják, hogy a kultúra és a párbeszéd, kulturális párbeszéd mennyire fontos. Hogy támogathatnának bizonyos projekteket bizonyos országokban. És végül láthatónak kell lenni az uniónak be kell ruháznunk új megoldásokba, modern technológiákat alkalmazni kell. Ez kell a kulturális diplomáciához, ez hosszú távú terv. Utolsó pontom, önök, a két szakbizottság mit tehetnek? A külszolgálat, az EAK, a DEFCO, és így tovább. Két kérésünk lenne önökhöz a polgári társadalom képviselőitől és az osztrák civil szervezetektől. Kérem segítsék az intézményeket abban, hogy stratégiai kereteket alakítsanak ki. Kell, hogy lássuk, hogy hová vezetnek a politikák, hogy dolgozhassunk ez alapján. Hogy milyen eszközöket alkalmaznak, én ezt nem akarom előírni, de az a tapasztalat, hogy a kulturális szakbizottság például nagyon jól segítette az EB munkáját. Úgyhogy kérem, formáljuk ki ezeket az érzékeny pontokat, és másodszorban nem csak hosszú és középtávú kezdeményezésekre van szükség, hanem rövid távú, gyors intézkedésekre és um, erőforrásokra. Miért ne legyen egy gyors beavatkozási rendszer a kultúra területén, és aki azokat segíteni, akik a, például a Moszuli Virtuális Múzeum, ahol a szétrombolt műemlékeket virtuálisan megjelenítik, vagy a kulturális örökség összeegyeztetése Ukrajna-Oroszország között. Nagyon sok mindent említhetnek Kis pénzekkel nagyon sok mindent lehetne elérni, és lehetővé lehetne tenni az együttműködést. Tehát hosszú távú politikák rendben, de a rövid távú gyors beavatkozási alap ki lehetne írni egy tendert és egy konzorciumot létrehozni például. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Wagner úr. Akkor kezdjük a vitát. Milyen mond következik. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy megrendezésre került ez a vita, és Kosta asszonynak, a Kulturális szabadság elnökének és Brok úrnak, az AFET elnökének köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetővé tették ezt az ülést. A kultúra mindig is támogatta a diplomáciát, a kulturális csere, ez mindig nagyon fontos szerepet játszott az államok és az népek közötti kapcsolatokban. Szeretném hangsúlyozni a soft power erejét, ebben nagyon fontos szerep jut a kultúrának végig kell gondolni, hogy fontos országok hogyan használják ezt, eh, Szilvia Koszt egy fontos eh, megjegyzést tett. A kultúra különösen eh, fontos, konkrét esetben, mint például Tunézia, Tunéz esete, ezt említették, ez számomra nagyon fontos spanyolként. Hangsúlyoznunk kell az értékeinket, a gyökereinket, Egyesek a civilizációk háborúját látják itt, nekünk azonban azt kell hangsúlyoznunk, hogy mennyire fontos az országok közötti kulturális együttműködés, a párbeszéd, a sokszínűség, a tolerancia. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy ezeket az e- e- elveket támogatjuk. Persze voltak korábban is konfliktusok, de nagyon sokszor a kulturális párbeszéd és a kulturális csere és együttműködés nyert. A megosztott értékek, a sokszínűség, a párbeszéd, a tolerancia elengedhetetlen. Bármi, ami a kulturális jelenlétet erősíti, az jó és szerintem Európa fontos kulturális hatalom. Sajnálatos módon egyesek a konfrontáció vagy a háború és a terror kultúráját választják, ezekkel szembeállítanunk a tolerancia és a sokszínűség kultúráját. Köszönöm. Liec úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Koszta asszonynak hogy a két szakbizottságot így közelítette egymáshoz. Nagyon várom ezt a jelentést. Mielőtt itt a szakbizot, mielőtt az Európai Parlamentbe kerültem volna a Szociáldemokrata frakció képviselőjéként, a Goethe Institútban dolgoztam Dél-Afrikában, és ez a megtiszteltetésért, hogy ebben a munkában részt vehettem. Az Európai Parlament ezeket az intézkedéseket, ezeket a rendelkezéseket azért hozta, hogy a kulturális együttműködést erősítse. Egy intergrup is létrejött, a Jákob útvonal és a kulturális párbeszéd jegyében a parlament, a különböző szakbizottságok tagjai itt együttműködnek, a vallások közötti párbeszédet erősítik, a vallás történet, a jelenlegi helyzet, a vallási gyökereink kérdése. Én egy olyan országból érkeztem, vagy egy olyan régióból, ahol a reformáció nagyon fontos volt, a Biblia lefordítása, a reformáció, és ezek a témák az intergruppal is fontos szerepet játszanak a parlamenti képviselő, korábbi parlamenti képviselők kezdeményezését is szeretném említeni. Van egy ilyen nagy csoportja a parlamenti képviselőknek, akik ezt az intézményt követik, és ott is téma ez a jelentés. Augusztusban vagy, vagy, vagy ősszel lesz ez majd. Egy másik fontos téma amelyhez, amelyen a Kulturális Bizottság is foglalkozott, 2018-as kultúra éve, az Afrika bizottság is kell, hogy foglalkozzon ezzel. Nekünk az európai kulturális örökséget közösen kell ápolnunk, Európa erősítése, az azonosságtudat erősítése, a partnerség erősítése. Köszönöm szépen ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Kérek minden kollégát, hogy ne beszéljen többet, mint két percet. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, ugye, és 18 óra 30-kor lejár a tolmácsok munkaideje. Diakoni úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ezt a témát felvetjük és közösen megbeszéljük. Miért? Azért, mert a 70-es években, tehát nagyon régen, egy színházi csoport az Egyesült Államokban turnézott. Én Romániából érkeztem, és ez a csoport a washingtoni román nagykövetségen volt meghívva vacsorára. Akik ott dolgoztak a nagykövetségen, odajöttek hozzánk a színészekhez, és azt mondták, hogy el nem tudjátok képzelni, milyen fontos emberek jöttek hozzánk, akik még soha nem keresték fel a nagykövetségünket, és akiket soka, soha nem kereshettünk fel mi. És akkor értettem meg, hogy mennyire fontos a kulturális diplomácia, hogy ez mennyire elengedhetetlen, és azóta én ezért küzdök az országomban, hogy ez a koncepciót, ezt a koncepciót élettel töltsük meg. Nagyon fontos szempontokat tartottam be az országunkban különböző kulturális intézményekben, de attól tartok, hogy Romániában még a mai napig nem létezik ez a koncepció. Vannak különböző kulturális intézmények, ezek kiváló munkát végeznek, de azt gondolom, hogy ezzel egy időben szükség van erre a koncepcióra. Az, hogy ma itt ülhetünk, ez a reményemet táplálja arra vonatkozólag, hogy példát adhatunk és mindenkinek meg kell értenie azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés, mennyire fontos ez a téma. Erre épült fel a, a római birodalom minden, amit kultúrának nevezhetünk, ez azért van így, mert a római, eh, hadsereg, a római birodalom a hadsereg mellett eh, a kultúrára támaszkodott. Köszönöm szépen, Kruppel asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Azzal hadd kezdjem, hogy sajnálatosnak tartom, hogy nincsen itt több kollega, jobb lett volna, hogyha többen vesznek részt eh, ezen a közös párbeszéden, de hát olyan a helyzet, amilyen. Köszönöm szépen a, kollégá, a vendégeinknek, a szakértőknek, és hadd mondjam el még egyszer, hogy nagyon sok jó ok van arra, hogy a kultúra, a kulturális, a, a, hogy a kultúra az európai kultpolitika része legyen. Nagyon fontos, és ezt látjuk most a konfliktusok idején, nagyon fontos a párbeszéd. Még akkor is, hogyha stratégiai kérdésről van szó, nem top-down megközelítésre van, van szükség, hanem a kulturális intézetek, a kutatás projektek, civil társadalom, NGO-k bevonására szükség van az Európai Unión belül és kívül is. Ez a megközelítés egy nagyon fontos hozzáadott értéket teremt, hiszen ezt teszi lehetővé azt, hogy elérjünk olyan embereket is, akiket egyébként nem érnénk el. És ezért gondolom, hogy nagyon fontos ezt a párbeszédet minél hamarabb megkezdeni, és több energiát áldozni erre. Wagner úr a, azt mondta, hogy szükség van erre a gyors kulturális intervenciós alapra. Én ezt támogatom. Nagyon sok konfliktusra kerül sor, és nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen párbeszéd, közeledjünk bizonyos országokhoz, hogy a fiataloknak több lehetőséget biztosítsunk. A jogállamiság és az emberi jogok eh, alapján több lehetőséget kell adni a fiataloknak arra, hogy eh, lehetőséget találjanak a konfliktus megoldására, és közös kulturális projekt részesei lehessenek. Azt szeretném, hogyha az AFET szakbizottság ezt eh, komolyan venni ezt a javaslatot, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban erre számíthassunk. Castaldo kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a, a vendégeknek, Kosta úrnak, az előadónak, hiszen kiváló volt, és úgy, amit elmondtak, és úgy gondolom, hogy maga a kezdeményezés is nagyon jó. Arról van ugyanis szó, hogy a kultúra szempontjait és az Európai Unió külügyi politikáját összekapcsoljuk, néha erről megfeledkezünk, pedig nagyon fontos. A kultúra ugyanis szinte a legjobb követe azoknak az értékeknek, amelyekért kiállunk. Éppen most, amikor olyan nehéz pillanatokat élünk meg, a fundamentalizmussal való konfliktusok miatt. Mindenképpen el kell kerüljük azt, hogy a vallások, a civilizációk egymásra törjenek. Tunéziában is ott voltam én magam is, és úgy gondolom, hogy megállapítható, hogy nem véletlen, hogy a terrorizmus először a kulturális létesítményeket próbálja célba venni. A kultúrával az a helyzet, hogy az embereket gazdagítja, és az emberek viszont hát találják magukat benne, ezért igaza van Wagner úrnak is, és a, a mindkét előadónak, hogy nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, és nagyon jónak tartom a kulturális program kialakítását Tunéziában. Valóban szükség van arra, hogy konszolidálódjon a demokratikus átalakítás. Nagyon jónak tartom tehát, és azt is, hogy megfelelő szangban legyen a kulturális és a politikai diplomácia. Ha ellenmondás van, akkor hitelünket veszíthetjük. Szükség van arra is, hogy koherensebb legyen eh, minden lépésünk, a különböző állami kezdeményezéseket, hogyha megnézzük, erre kell figyelni. A mottónak azonban hűnek kell lenni, sok színűségben az egység. Nagyon fontos, hogy ezeket a konfliktusokat ilyen formában is segítsük megoldani. Köszönöm szépen, Kodi úr. Petőle úr. Köszönöm szépen, Péterle úr. Szeretnék először is gratulálni, elnök úr, elnézést. Kiválóak az ajánlások, az üzenetek. Egyetértek, hogy óriási lehetőségek rejlenek ebben a témakörben, és az is igaz, hogy nem lehet megkerülni ezt a politikai irányt. az európai politikának magának a kulturális identitása része, és néha ez a legjobb, a leghatékonyabb módja annak, hogy megértsük a másikat, a partnert. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy az Európai Unió bővítése sikerült, de az Egységes Európa projektje mintha még nem zárult volna le. Úgy látom, hogy sokkal többet tehetünk a kultúrá segítségével, és minél több a, a csere, annál egységesebb lesz Európa. A harmadik gondolatom pedig kollégáimmal ellátogattam egy parlamenti delegáció keretében Indiába. Minden szinten a kapcsolataink azt mondták, hogy sokkal többet kell tennünk a kultúra terén. Végül pedig nagy örömmel láttam, hogy az Európai Parlament úgy határozott, hogy filmfesztivált szervez, és saját szememmel láttam, hogy mennyivel fontosabb ez az állampolgárok számára, a filmesek számára, de saját magunk számára is. Három Három legyet ütöttünk egy csapásra. Köszönöm szépen. Vördasszony. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps the most Köszönöm szépen. Talán ez a legizgalmasabb vita, amit a parlamentben valaha is meg tapasztaltam. Én magam is tanulja vagyok ezeknek a programoknak. Én azért léptem be a politikába, mert ilyen munka volt művészként, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy projekteken dolgozhattam, programokban, amelyekben azt vizsgáltuk, hogy a kultúra szereplői, a kultúra irányítói, alkotók a határ különböző részeiről hogyan tudnak együtt dolgozni, és hogyan tudnak a törékeny államokban stabilitást kialakítani, kapacitásokat erősíteni. Tehát én azt szeretném mondani, hogy az emberekről szól az, az egész, akik együtt dolgoznak, egymás mellett tanulnak, egy új alkotás megmunkálásában, és ez nagyon fontos. Én magam is a Kultúra Európai Platformnak a tagja voltam, mielőtt politikus lettem volna, és Észak-Írországba látogattam, ahol a művészetet nagyon fontos eszközként használták fel a békeépítésére. Nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a kultúra, a művészet. Egy olyan helyzetben, ahol minden lehetetlennek tűnik, ott híd lehet a művészet egy új világ felé, amelyben az emberek elfeledkezhetnek arról, hogy különbözőek, megtalálhatják közös humanitásukat, és új államokat, új kezdeményezéseket, helyzeteket alakíthatnak ki, együtt élhetnek egymás mellett. Múlt nyáron, augusztusban egy ifjúsági projekthez látogattam el, fiatal ukránok, oroszok, románok és fiatal britek együtt beszélgettek, dolgoztak, kultúra volt az eszköz, a közös kultúra megosztása, volt, és olyan kultúra, ami mindannyiuk számára fontos volt, lenyűgözött, mert az, hogy ezek az emberek egy teremben voltak, egyrészt a felnőttek viszont harcoltak egymás ellen. Látnunk kell, hogy mennyire fontos ez a jövő szempontjából. Úgyhogy nagyon-nagyon üdvözlöm, köszönöm. Köszönöm, Vordasszony, most pedig Kokán, asszony, Kokán úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, először is én is szeretném elmondani, milyen nagyra értékelem, hogy ebben az összetételben megszervezték ezt a megbeszélést, és köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, mert nagyon fontos formában járultak hozzá a vitához, nagyon sokat segített. Hadd szóljak néhány Megje, hadd mondjak néhány megjegyzést, az Európai Politika áttekintésének előadója vagyok. E, kalapomban, minőségemben. Meg vagyok arról győződve, hogy Európa óriási lehetőségeket hordoz magában, hogy továbbfejlesz a kulturális diplomáciát, különösen akkor, amikor olyan országokról van szó, amelyek földrajzi értelemben közel vannak Európához. A kulturális együttműködés fontos része kell, hogy legyen abban, hogy elérjük, kinyújtsuk kezünket a szomszédok felé. Fontos az is, hogy figyelembe vegyük, hogy látható váljon a kapcsolataink kulturális dimenziója is. Valószínűleg sokkal több közvetlen párbeszéd lehet magas szintű EU politikai alakítói között is a kultúráról. A kulturális kapcsolatok javítása pozitívan hathat ki azokra a helyzetekre is, amikor konfliktus megoldást keresünk, vagy a békeépítésre is, ahogy a kolléganő az előttem szóló említette. Mi már rendelkezünk ilyen tapasztalattal, a Nyugat-Balkán sok országából, és eh, mindezt fel kell tudjuk használni a szomszédainknál is. Egyéb fontos feladat az, hogy támogassuk a kulturális cserét. Az ajánlás is eh, kimondja, hogy hiszek az emberek közötti kapcsolatokban, amely rendkívül fontos és a legfontosabb mozgatója a kulturális együttműködésnek. Úgyhogy minden a kapacitásainkat fordítsuk erre. Végül pedig szeretném figyelembe venni azokat az ajánlásokat, arra az Európai Szomszédság politikai jelentését fogom összeállítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Boskor Andrea két percben. Nagyon rövid leszek. Én is az előző tapasztalataimból indulnék ki. Képviselővé választásom előtt az ukrán-magyar kulturális diplomácia történeti dimenzióit vizsgáltam, mint történész, és ez alapján mondanék néhány olyan fontos következtetést, amit a, ezekből a tanulmányokból leszűrtem. Először is nagyon fontos egy közös európai stratégia, amelyben a kulturális diplomácia mint eszköz megjelenik, de én azt mondanám, hogy nagyon fontosak a kétoldalú kapcsolatok is ebben a vonatkozásban, tehát kiindulva abból, hogy a, a, az államok hogyan reprezentálják magukat külföldön. Ennek nagyon jó eszköze a különböző kulturális intézeteknek a működtetése. Például a magyar kulturális intézetek már a múlt század végétől voltak több európai országban, és ezek nagyon sikeresen vitték a magyar kultúrának a hírét, az értékét, és szerintem ez több ország számára is mintaként szolgálhatna. De nagyon fontosak az egyéni kezdeményezések, amikor egy kulturális szereplő, akár tudós a maga helyén viszi és, és előmozdítja a párbeszédet és a kulturális megértést, illetve ami még nagyon fontos szerintem, az a közös történelmi narratíváknak az egyeztetése, ami a tankönyveken és a tanterveken keresztül valósítható meg. Ha ezekben nincs megbékélés, akkor akkor nem lehet jó diplomáciai külkapcsolatról beszélni. Köszönöm. Thank you very much, Andrea. Now... Köszönöm szépen. Sí, gracias, muy, muy breve, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget hogy lehetőségünk van a kultúrás örökségről vitatkozni. Ez egy nagyon pozitív vita. Ezen kívül az együttműködésünket is segíti. Talán egy kis önkritikát gyakorolhatnánk az európai részről. Amikor harmadik országokkal építünk kapcsolatokat, hát nem naív vagyok, hanem Szerintem nem szabadna ilyen eurocentrikusnak lennünk, nem szabad a saját kultúránk börtönével beszélni, és azt hirdetni, hogy ez a helyes kultúra. Nagyon sokszor, például múlt héten Törökországban jártam, Isztambulban. Nagyon specifikus problémákkal néznek szembe a csatlakozási folyamatban, és így tovább. De a nyelvezet amit Törökországgal kapcsolatban használunk, ez kicsit ilyen lekicsinlő, lekezelő nyelvezet, és késznek kell lennünk arra nyilván, hogy a jogállamiságot, a demokráciát védjük. Csak hogy ugyanakkor azért tisztelnünk, és meg kellene ismernünk más kultúrákat is. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés hogy a közös megértést hogyan érhetjük el, hogy közös értékeket építsünk ki, hogy kések, készek legyünk arra, hogy megosszuk az értékeket mással. Ez más országokra is vonatkozik, nem csak Törökországra, de Európán belülre is. Észak-dél viszonyát tekintve. Vagy a közép- és kelet-európa közötti különbségek azt mondanom, hogy rájuk is rávetítettük ezt a kicsit lekezelő paternalisztikus fogalmazásmódot és dialógust, úgyhogy megfelelő dialógusra van hát a szóval megfelelő nyelvezetre, amikor másokkal tárgyalunk. Köszönöm, Maragel úr, most pedig. Mielőtt a szakértőknek megadom a szót, az IESZ a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A külszolgálat részéről nagyon aktívak vagyunk a kulturális diplomácia területén. Két kollégám itt ül mellettem a bal oldalomon, akiket nem régen neveztek ki, pontosan ebben a témakörben, mert persze nagyon fontos számunkra az előkészítő intézkedések megvalósítása gyakorlatban. Most tevékenységeket dolgozunk ki és ezeken belül partnerségi intézkedéseket foganatosítunk. De nagyon fontos, hogy összehangoljuk a tevékenységeinket, és stratégiát építsünk, ki. szerintem Mogherini főképviselőnek is ez az elképzelése, és biztosíthatok mindenkit arról, hogy következő hónapokban előre lépünk. Miről is beszélek itt? Mik az alapelvek? Először is a tiszta kulturális diplomáciából el kell mozdulnunk, és elő kell segítenünk az állampolgár-állampolgár közti személyes kapcsolatokat. Második kérdés, az államok szerepe az EU-ban és az EU-n kívül, és hogy az állam hogyan avatkozzon be a külkapcsolatokba. Aztán az új érintettek kérdése. A magánszektor, a kultúra nagyon széles témakör ugyanis. És végül az utolsó elem, a kultúra és a törékenység kérdése. A tunéziai események mostanában rámutattak arra, hogy ezzel is foglalkoznunk kell, hogy a kultúra milyen sérülékeny lehet, és gyors reagálási erőkre is szükségünk van. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Talán megadhatnánk Jean-Pierre úrnak a szót, aki a kulturális főigazgatóságot képviseli néhány percben. Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Ez egy nagyon fontos vita, Sana már mondta, és most a többi kollégával, a külszolgálattól, a DEFCO-tól együttműködünk. Megpróbáljuk az ajánlásokat megvalósítani, de a stratégiai keretet, amit Wagner úr említett, hogy mi elérjük, ahhoz még tovább kell lépnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ustáti asszony, és utána Wagner úr, és aztán Kosta asszony zárja a hozzászólókat. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket. Nem a saját megjegyzéseimet fogom kommentálni, hanem azokat a dolgokat, amik elhangzottak. Úgy tűnik, hogy amit Wagner úr említett a kulturális gyors reagálású erőkről, hogy ez nagy támogatottságot élvez. Úgyhogy megkérdezném, hogy mik a következő lépései ennek az intézkedésnek konkrétan milyen lépésekből állna ezt. Az EU intézmények lépéseket tesznek, az Európai Parlament lépéseket tesz, de szerintem itt az ideje annak, hogy konkrét intézkedéseket valósítsunk meg, sőt a közeljövőben, úgyhogy ez inkább egy kérdés inkább, és nem megjegyzés a részemről. Elnök, köszönöm szépen, Wagner úr. a részemről is. Köszönöm, hogy meghallgattak, és alátámasztják, hogy szükség van erre. Már nagyon sok mindent elértünk. Másodszorban ne felejtsük el, hogy Kína 2000 Konfúciusz intézményt akar nyitni az egész világon, a közeljövőben, azt hiszem már ezer működik, tehát ez mutatja, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben, de azt is mutatja, hogy miért van szükség hosszú távú stratégiára. Ezen kívül, és nagyon örülök a pozitív válaszoknak, hogy most már látjuk, hogy tényleg itt nem nagy pénzekről van szó, hanem kis összegekről, teljesen komplikált technikai kérdésekről van szó, hanem emberekről van szó, arról, hogy mi hogy reagálunk. Ezen kívül, amikor fiatalokkal beszél az ember, és elég öreg vagyok ahhoz, hogy fiataloknak címezzem őket, ők, amikor az euról gondolkoznak, akkor pozitív képekben gondolkoznak globális szinten, és hát ennek egyik fő területe a kultúra, a békés kommunikáció. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, Wagner úr. Nagyon örülök annak, hogy ilyen lelkes vita folyt, és hogy akik itt maradtak a képviselők részéről, azok tényleg elkötelezik magukat a kultúra mellett és az együttműködés mellett a többi szolgálattal, mert Európa nem csak egy politikai projekt, hanem kulturális, sőt multikulturális projekt, és a kultúra egyik eszköze a megbékülésnek, a béke folyamatnak és a válságból való kilábolásnak. Úgyhogy figyelembe véve nagyon fontos hozzászólásokat és az értékeket, most megkérném Koszta asszonyt, hogy árja le a vitát. Köszönöm szépen alelnök úr. Azt hiszem, hogy az első fontos lépést megtettük az úton. Egy olyan témában, amely rendkívül sürgős, tehát a kulturális együttműködés nem csak közép-hosszú távú célkitűzésekről van szó, hanem valóban sürgős lépésről, és aztán egy olyan stratégiát indíthatnánk, amely, ahogy a kulturális szakértőink is mondták, amely a kultúrában egyértelmű stratégiai, erős stratégiai szerepet játszik. Ezt több kolléga is említette. Kulturális okokat említettek, vallási okokat. Ezekkel szembenéznünk, ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, és azt, hogy hogyan tudunk a kihívásokra válaszolni ezen a területen. Azt kell, hogy kihangsúlyozzuk, hogy az ENSZ tíz éve írta alá a kulturális örökséggel kapcsolatos egyezményét, és mi az elkövetkezendő hónapokban valamikor egy meghallgatást fogunk szervezni, a kulturális sokszínűséget, a kulturális párbeszédet vetjük ezen majd fel. Emellett egy meghallgatást szeretnénk szervezni a radikalizáció megszüntetésével, meg előzésével kapcsolatban is. Azt hiszem, hogyha együttműködünk, az AFET és a Kulturális Szakbizottság együttműködik egymással, akkor a stratégia kialakításában ez mindenképpen pozitív szerepet játszik majd. Mogherini főképviselő fontos, nagyon nyitott erre az együttműködésre, de vannak más tanácsadók is, szakértők, akik ezen dolgoznak. Azt hiszem jó lenne a az AFED bizottságban és a Kulturális Bizottságban ezeket a témákat megtárgyalni. Lesz egy közös jelentésünk, ez nagyon fontos lesz. 2011-ben már dolgoztunk ezen a kulturális aspektuson, de a mostani megközelítésnek az erőssége az, hogy közösen támogatjuk ezt az ügyet, és ez megerősíti a hatást. A kulturális örökségről szóló jelentést az egyik következő ülésen fogjuk megvitatni. Ennek a külső aspektusáról is beszélünk, és az együttműködésről. lesz biztos, hogy szerepelni fog a jelentésben. Emellett beszélnünk kell azról, arról az öt területről, amelyet ön említett, Wagner úr, beszélnünk eh, Trüppel asszony által említett kérdésekről, erről az alapról, és szorosabb együttműködésre van szükség az AFED kollégákkal. Talán létrehozhatnánk egy alapot, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik az EU és másik harmadik országok közötti bilaterális egyezmények ugyanis születtek már. Európának vannak bizonyos fontos van fontos know-how-ja a témával kapcsolatban, szakértelme. A Balkánt is be kell vonnunk, a mediterrán térséget is. Egyértelmű, hogy ez az együttműködés nagyon fontos, ehhez érdekünk fűződik a kreativitás, a különböző kulturális együttműködési e, témák. Tehát e, Európa, Afrika és a mediterrán térség újra pozícionálja magát, e, amely régiók az elmúlt években, vagy az elmúlt időszakban nagyon heves konfliktusokat éltek át. A konfliktusok megelőzésében is nagyon fontos szerepet játszhat. Ez nagyon sok soft hatalom és készség áll a kezünkben, amelyet felhasználhatunk. Az Európai Unió ezt a kölcsönös megközelítést használja, a civil társadalom bevonására is szükség van, illetve az embereket nagyon foglalkoztatja ez a téma, ez a jelentés. Van egy kreatív programunk Európában, ez nem csak Európában kelt érdeklődést, hanem Európán kívül is. Az emberek összevonására, a lehetőségek megteremtésére kiváló a kultúra. Ahogy hallottuk, azt hiszem, különböző kezdeményezésekre eh, koncentrálhatunk, nem csak eh, kulturális örökségre, restaurációra, megőrzésre, hanem más eh, egyénekhez köthető, illetve hálózatok építéséhez köthető kezdeményezésekre is. Együttműködök a Kulturális Szakbizottság koordinátoraival a jelentéssel kapcsolatban, és remélem, hogy önök is támogatnak majd bennünket, és azt is remélem, hogy ezt a közös véleményt elfogadhatjuk. Remélem, hogy ennek sikere lesz. Köszönöm szépen a részvételt, az érdeklődést, és a közös stratégia iránt érdeklődés. Köszönöm szépen, Koszta asszony, én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőinknek, köszönöm mindenkinek, aki ilyen sokáig maradt, és köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, ezzel az ülést lezárom, és jövő hétfőn délután találkozunk.